Okay, colleagues, um, good afternoon. I think we will start with the meeting. Kedves kollégák, megkezdethetjük uh, az ülésünket azért, mert negyed négykor kapcsolatba lépünk a Tripolis, illetve New Yorki vendégeinkkel. Az elnöki közleményekkel fogom kezdeni. Először is a szeptember 18-ai jegyzőkönyvek önök előtt vannak, ezeket elfogadhatjuk szerintem és megkapta mindenki a napi rendet is. Sajnálatos módon az utolsó napi rendi pontunkról nem tudunk beszélni, a kínzás felszámolása a világon, ez az a jelentés, mert előre nem látott okok voltak, ami miatt nem tudunk ezzel a jelentéssel foglalkozni. Az elnök közleményei kapcsán elmondanám, hogy a Strasburgi ülésünkön Angsong Kivel tárgyaltunk, a 90-es Szaharov díjazottal Strasbourgban járt, hogy 20 évvel később átvegye a díját. Rendkívül érdekes volt a megbeszélésünk vele, megtudhattuk, hogy mit gondol a fő kérdésekről az országában. Amikor a külügyekről beszéltünk, az emberi jogi bizottságról beszéltünk, megmutattuk országának helyzetét is, és elmondta azt, hogy rendkívül fontos az, hogy eh, az alkotmány reformján munkálkodjanak és megváltoztassák azt. A jelenlegi alkotmányt a katonai hunta hozta eh, létre, és ez főként a katonaság hatalmát szolgálta és visszaélésekre adott lehetőséget. Mindannyian ezt a nagyon kritikus pontként fogtuk fel. A DROA elnökeként számos más emberi kérdést felvetettem Burma, milyen már tekintetében, főként eh, a musz, muzulmán kisebbségek szörnyű helyzetét. Sajnálatos módon nem igazán bocsátkozott részekbe azt illetően, mit kíván tenni, sokkal inkább arról beszélt, hogy eh, nagy a félelem a Myanmari társadalmon belül. Sajnálom azt, hogy nem tudtunk itt mélyebben erről beszélni, mert továbbra is aggasztó híreket kapunk ezzel kapcsolatban. Emlékeztem arra is, hogy e, elintélte a vezető szerzetesek gyűlöletbeszédét is nem. A hét folyamán létrejön a Rankóni már EU csoport, és remélhetőleg ez az EU szerepvállalás majd tovább fogja fejleszteni a gazdasági kereskedelmi viszonyokat. Ezt előkészítvén Ashton asszonynak írtam egy levelet, és kifejtettem azt, hogy a civil szervezeteket is be kell vonni ezekbe a vitákba, és konzultálni kell velük, és meg kell hallgatni azt is, hogy hol tartanak az előkészületek, az EU milyen már emberi tekintetében. Ezt meg kell történnie még a két oldalú befektetési megalapodás előtt. Volt egy Szarov díj eh, konferencia, illetve ez lesz majd jövő héten Strasbourgban. 21 díjazott eh, fog részt venni ezen, illetve 3 díjazott képviselője is, tehát nagyon élénk vitára számítunk. Lesz még egy másik Szaharov vita is Vilniusban, december elején, ahol a régió Szaharov díjazottai fognak beszélni az emberi jogi kérdésekről, és Strasbourg után majd Marseille-ben lesz egy találkozónk Roata alelnökünk eh, kezdeményezésére. A Volkswagen térségével, térségéről fogunk beszélni. Saima eh, korábbi Szaharov díjazottal Algériából. Az október másodikai plenáris ülésen beszéltünk a Maldiv, szigetek kérdéséről, voltak gondok a, a szavazással, a BBC alapján azt hallottam, hogy november 9-én lesznek további választások. 47%-et kapott az ex-elnök, és a másik jelölt halasztást kért, és a legfelsőbb bíróság már harmadszorra elhalasztotta az elnöki választásokat, tehát mindenképpen nyomon kell követnünk azt, hogy mi történik. A plenáris után Strasbourgban beszéltünk a Greenpeace aktivisták oroszországi fogvatartásáról. 28 képviselőt és két szabadúszó újságírót tartanak fogva. A bizottsággal és a tanácssal is beszéltünk erről, mit lehetne tenni. Egészen ez idáig ugyanaz a helyzet továbbra is. Úgy gondolom, hogy a holland kormány a hamburgi nemzetközi tengerészti bíróság elé vitte az ügyet, és a bizottsággal együtt nyomon kell követnünk majd azt, hogy mi történik, és milyen lesz a reakciója a hatóságoknak. Oroszország véleményem szerint ezt egyfajta politikai tevékenységnek tekinti, és huliganizmussal vádalják az újságírókat, illetve az aktivistákat. Az új egyiptomi nagykövettel is találkoztam, megbeszéltük az egyiptomi helyzetet, Számos civil szervezet képviselőivel is találkoztam a régióban, főként olyanokkal, amelyek a fejlesztéssel foglalkoznak. Megvitattuk a gázai, a cisziordániai helyzetet. Beszéltünk arról is, hogy az EU politikáknak néha kettős mércéje van és itt főként a marokkói civil társadalom képviselővel beszéltünk erről. Néhányan emlékezhetnek arra, hogy Etiópiába küldtünk egy droá delegációt, és eh, szerettünk volna találkozni egy újságíróval, bloggerrel az etióp eh, börtönben, de ő nem kívánt velünk eh, találkozni, Eston főképviselő tájékoztatott bennünk, bennünket arról, hogy eh, az EU delegáció ottani képviselője találkozott ezzel a személlyel, ez a személy felfüggesztette sztrájkját, most már nem zaklatják a fogvatartottásai, és a családja is meglátogathatja őt, tehát ez egy jó hír. Kolombói eh, emberi aktivistával is találkoztunk, aki az, aki a nők ügyében tevékenykedik Kolumbiában, és elmondta nekünk azt, hogy mindenképpen támogatnunk kell ezeket a női szervezeteket, főként a béketárgyalások kapcsán, amelyek jelenleg Havannában zajlanak a FAK, illetve a kormány között, és egyik oldalról sem vonják be a nőket a tárgyalásokba. Találkoztam mexikói emberi jogi aktivistákkal, és Brüsszelben egy EU által támogatott projektet mutattak be, hogyan lehetne megvédeni az emberi jogi aktivistákat Mexikóban. Sajnálatos, van egy szabály, amely az emberi jogi aktivisták védelméről szól, de sajnálatos módon ez még elég egy gyerekcipőben jár Mexikóban. Thank you. Um, uh, az elmúlt um, ülésünkön volt egy jelentés az iráni emberi helyzettel kapcsolatban, és itt uh, különösképpen uh, koncentráltunk a 88-as meges kivégzésekre, és örülök annak, hogy akik a múltkor itt voltak, itt vannak ismételten. Kaptam egy levelet az irán négy nagykövetségtől, Brüsszelből. Holnap találkozok is velük, mert ők megkérdejelezték a vita hatását és minőségét. Sajnálatos módon egyre többet hallunk arról, hogy Iránban kivégzések történnek. Információt kaptunk az embriógi szolidaritási hálózattól is irányból Két demokrata aktivistát kivégeztek október 26-án. Ugyanazon a napon palucsi politikusokat is kivégeztek eh, Irán délkeleti részén. Ismételten aggályomnak adtam hangot, amiatt, hogy elnyomás, illetve halálbüntetés van Iránban, és holnap is fogok erről beszélni az iráni nagykövetségen. A, az üzbegisztáni kényszer munka kérdése a gyapjú ültetőjeken, az EU délkelet ázsiai képviselőjét kérdeztük erről, ő válaszolt nekem levélben, és azt írta, hogy nem követik nyomon azt, hogy a kormány gyermekeket is alkalmazza a kényszermunkára, de uh, tudnak egyen, egyedi esetekről, amikor 15 vagy annál idősebb 15 éves vagy annál idősebb tanulókat fognak a agyasültetvényekkel munkára. Az üzbék hatóság, illetve az ILO részletelét kértük ezen ügyek felderítésében. Delegációt küldtünk Szerbiába is két héttel ezelőtt, és az ENSZ közgyűlésére is küldtünk egy delegációt a harmadik bizottságba, és majd később erről is be fogok számolni. Ennyit szerettem volna elmondani elnöki közleményeim során, és most pedig rátérünk a nyilvános meghallgatásra az EU e átmeneti igazságügyi politikai és közvetítési kapacitásairól. Remélem, hogy a technikusok segítségünkre lesznek majd abban, hogy külföldi szakértőinket meg tudjuk hallgatni New Yorkból, illetve Tripolisból. Hogyha ez sikerül, már Claudio Codolit már látjuk előttünk, itt integet nekünk. Két zászló előtt ül, az egyik a líbiai zászló, más pedig az, másik pedig az Európai Unió zászlója, de szerintem be kellett mutatnom Az ENSZ átmetikusságügyi részlegének vezetője Líbiában hallott, hall bennünket? Okay, thank you. Then we have with us in New York Mr. David Tolbert, President David Tolbert, aki az átmeneti igazságügyi intézet képviselője. Őt is látjuk? önt is látjuk kicsiben. És itt van még velünk Fadi El Abd Abdalah úr, aki a Nemzetközi bíróságot képviseli. Zenei régióra fogunk koncentrálni, és szeretnénk Önöket meghallgatni az önök véleményét. Az egész ülést az interneten is közvetítjük. Remélhetőleg sikerül ezt is megfelelően kezelni majd. Arról lesz szó, hogy mi is a, az átmeneti igazságügyi politika. Az ENSZ definíciója szerint ez mind igazságszolgáltatási, illetve nem igazságszolgáltatási mechanizmusból áll, amelyen megkönnyítik a tűzszünethez való jogot, a nemzeti konzultációt, illetve az intézményi reformokat. Bármilyen fajta kombinációt is választanak, annak meg kell felelnie a nemzetközi jogi standardoknak és kötelezettségeknek. Amikor megvizsgáljuk az EU szintjét, akkor azt láthatjuk, hogy egy sokkal inkább egyértelműbb EU politikára és iránymutatásra van szükség, ezt felismerték, már csak azért is, mert ez benne van az EU emberi jogi és demokráciai cselekvési tervében is, és itt kimondták, hogy kell egy megfelelő cselekvési terv az átmeneti igazságügyi politika kapcsán. Az Európai Unió számos helyen a világban részt vesz a békéltetésben, viszont nagyon fontos az, hogy megfelelően megvalósuljon az igazságszolgáltatás a véres konfliktusok után. Az olyan kérdések, mint a emberi jogi szabályok megsértőinek megbüntetése, vagy a kártérítés az áldozatoknak, a visszatérítése a földeknek, tulajdonnak, vagy a békeszerződések megfogalmazása, ilyen területeken működünk közre az Európai Unió részéről. Annak ellenére, hogy támogatjuk az átmeneti igazságtételt, az Európai Uniónak nincsen egy közös definíciója az átmeneti igazság ügyről. Habár az ellentétben az ENSZ kollégákkal az EU békéltetőnek nincsen semmilyen fajta útmutatása, akkor amikor a konfliktus utáni területeken próbálnak békéltetést elérni, illetve támogattunk különböző béke tárgyalásokat, viszont nincs megfelelő politika az átmeneti igazság szolgáltatás tekintetében. Specifikusan szeretnénk koncentrálni a megbeszélések során a e, békeltetés kérdésére, és a MENA régiót vesszük alapul. Már röviden bemutattam önöknek a szakértőinket, és a lehető legjobb az az lenne, hogyha Feri Abdallah úrral kezdenénk, utána pedig meghallgatjuk Claudio Cordonit, végezetül pedig David Tolbertet, Utána pedig eh, megadom a szót az itt lévő szakértőknek a külügyi szolgálat részéről, illetve a képviselőnek is megadom a szót. Minden hozzászólót arra kérnék most, hogy 8-10 percben szóljanak hozzá majd. Eh, Fadi Eladala úr következik. Thank you, madam. Uh, I'm very honored. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, részt vehetek ezen, a, ezen az ülésen. Hálás vagyok érte. Ha megengednék, akkor röviden bemutatnám magát a büntetőbíróság, nemzeti, nemzetközi büntetőbíróságot. Nos, ez a bíróság független igazságügyi intézmény. A római szerződés hozta létre, amelyet 80 amelyet 98. július 17-én írtak alá, tehát ez egy Rómában készült szerződés. 128 ország írta alá ezt a szerződést, jelenleg 8 ügy folyik, és 8 előzetes vizsgálati fázisban lévő ügy van, amely lehet, hogy nem válik később igazi ügyé. 25-öt 25 kifogad, elfogadási parancsot fogalmaztak meg, ebből hetet hajtottak végre hét, hétre, kilenc szemét idéztek be, ez mind a kilenc megjelent saját akaratából a bíróság előtt. Nem egyetemes, igaz, nincs egyetemes igazságszolgáltatási joga ennek a bíróságnak. Ez azt jelenti, hogy kizárólag akkor lehet eredményt elérni, hogyha a szoban forgó állam elfogadta a bíróság hatóságát úgy, hogy vagy aláírta a szerződést, vagy úgy, hogy egy nyilatkozatot tett arról, hogy elfogadja a bíróság joghatóságát. Egy kivétel van, hogyha az ENSZ biztonsági tanácsa egy hetedik fejezetbe tartozó tanul, dokumentumot ír alá, amelynek az a lényege, hogy együtt működik a bíróságunkkal, Darfur és Szudán esetében is ez történt egyébként. Fontosnak tartom azt is elmondani, hogy ilyen esetben is, hogyha a biztonsági tanács azt kéri a bíróságunktól, hogy mi egy nyomozást kezdjünk, még ekkor is független marad a bíróságunk, és ez is elképzelhető, hogy nem hajlandó arra a bíróság, hogy ezt megtegye, tehát hogy nyomozást kezdeményezzen. Három típusú bűncselekménnyel foglalkozunk, a háborús büntetekkel, az emberiség elleni büntetekkel, illetve a népírtással. Nos, hogyha valaki szeretne belépni, a, vagy részt venni a mi joghatóságunkba, akkor ezt meg lehet tenni, illetve lehet ezt módosítani, de jelenleg ez a három típusú, ezen három típusú bűncselekmény keretében nyomozunk, és csak akkor van lehetőség a mi bíróságunkat megkeresni, hogyha nincsen ugyanebben a, ugyanabban a témában egy állami nyomozás is, illetve keresett ezzel kapcsolatban. Fontosnak tartom azt, hogy hangsúlyozzam, hogy minden egyes állam szuverenitását garantáljuk természetesen, illetve a, az állami ö, joghatóságokat is. A mi célunk nem az, hogy helyettesítsük, felváltsuk az állami joghatóságot, bíróságot, hanem ezeket szeretnénk kiegészíteni úgy, ezek munkáját szeretnénk megkönnyíteni úgy, hogy mi is végzünk nyomozást. Nos, hogyan lehet megkeresni a bíróságot? Három útja van ennek. Az egyik az, hogyha az ENSZ biztonsági tanácsa kéri fel a bíróságot arra, hogy kezdjen nyomozást, a másik mód, hogy a római szerződést aláíró állam kéri meg a bíróságot arra, hogy nyisson nyomozást a három téma egyikében. Ilyen már többször is történt Uganda esetében, Elefántcsontpart esetében, Kongó, Mali esetében, illetve a Dél-Afrikai Köztársaság esetében. A harmadik módja annak, hogy valaki megkeressen minket, az, hogy az ügyészünk saját kezdeményezésre kezd nyomozást, de ez csak olyan bűncselekmények esetében lehetséges, hogyha a 128 aláíró ország egyikének a területén történt meg a bűncselekmény, vagy ezen, tagá- ezen államok, mi tagállamaink egyik ö, állampolgára hajtotta ezeket végre. Nézzük az észak-afrikai és közel-keleti régiót. Darfurral kapcsolatban nyitottunk, kezdtünk nyomozást 2005-ben az ENS biztonsági tanácsának megkeresésére. Va- Omar al-Bashir, a szudáni elnök ellen van egy kereset. Emberiség ellenes büntet, népírtás és háborús bűnökkel vádolják. Egy korábbi miniszter ellen is folyik egy ügy, Akmar Harun és Ali Kusei ellen. A jelenlegi védelmi miniszter ellen is folyik egy ügy, Abderrahim Mohamed, Mohamed Hussein ellen is folyik tehát egy nyomozás. Abu Garda ellen, Abu Garda ellen nyitottak nyomozást, ő, egy felkelő vezér volt, de aztán e, elejtették ezt. Abdallah Banda ellen is folyik a nyomozás májusban, jövő májusban kerül sor a tárgyalásra. Aztán még egy fölkelő vezér ellen, vagy vele kapcsolatban kezdtek nyomozást. de úgy tűnik, hogy ez nem fog folytatódni. Ibiával kapcsolatban is folytatunk uh, vizsgálatot. Abdullah Sain Hussi és Iszlamik uh, Saif al-Islam Gaddafi ellen elsősorban a Gaddafi és Astenusi urakat, vannak olyan intézmények, amelyek megfelelően igazságszolgáltatást elé tudják állítani. Mi a libiai szervek állítását megkérdeztük Astenusi úrral kapcsolatban, de Gaddafi úrral kapcsolatban nem. Arra vonatkozóan, hogy a nemzeti eljárás és kapacitás építése két eset közben hogyan függ össze. Ezzel kapcsolatban ezzel a döntéssel kapcsolatban sok időt nem is vesztegetnék. A szügyészünk azt jelezte, hogy a volt Gaddafi rezsim Libyán kívül élő volt vezetőit is vizsgálja, illetve az emberiségen egyéb bűncselekmények esetében is vizsgálatot folytat majd, amelyeket esetleg a felkelők követtek el. Például az afrikai vagy sötétebb bőrű emberek eh, üldözését, akik a konfliktus alatt eh, állítólag Gaddafihez közelebb álltak. A vizsgálatot eh, végző ügyész azt mondta, hogy ez attól is függ, hogy Libia igazságszolgáltatási kapacitásától is függ, hogy milyen mértékben kell beavatkozni az ügyben. olyan előzetes vizsgálatok is folynak, amelyek talán talán vizsgálathoz vezetnek, illetve eljáráshoz vezetnek, vagy sem ez a Navi Marmara incidensként elhíresült. Egy olyan hajóról van szó, amely komoroszi zászló alatt hajózott, főleg törökök eh, hajóztak rajta, és állítólag a Gáza övezetbe szállított segélyszállítmányokat. Az izraeli erők megtámadták. A Komorosz fordult az ICC-hez, hogy vizsgáljuk ki ezt az ügyet. Az ügyész egy erőzetes vizsgálatot folytat, arra vonatkozóan, hogy eljárást indítsunk-e, vagy sem. Irakkal kapcsolatban korábban volt 2006-ban egy vizsgálat, amikor az ügyész úgy találta, hogy nem állt rendelkezésre elég bizonyíték arra vonatkozóan, hogy emberiség elleni bűncselekmény büntet vagy háborús büntet valóban történt. Irak ugyanis nem aláírója ennek a szerződésnek, ezért egy más eljárást kellett követni, nyilván, hogyha mondjuk brit polgárokkal szemben követek volna el ilyet, brit katonákkal szemben. A másik előzetes vizsgálat Palesztinával kapcsolatban folyt. A Palesztina ugyan elfogadta az ICC hatáskörét, ugyanakkor a palesztin hatóságot a római szerződés értelmében akkor az ezt még nem tekintette államnak, így az ügyész akkor úgy döntött, hogy nem az ICC-nek kell döntenie, eh, hogy a palesztin hatóság valódi államisággal rendelkezik-e, államnak minősül-e, ezért egy ilyen nyilatkozat, eh, hogyha nem egy állam adta ki, akkor az ICC-nek nem lehetett hatásköre értelemszerűen. A MENA régióból csak négy eh, ország, az Arab Liga négy országa eh, csatlakozott az eh, ICC szerződéshez. A MENA régió tehát jelentősen alul reprezentált az ICC-ben, ezért is folyt tájékoztatási kampány ezügyben, Katárban 2010-ben, Tunéziában 2011-ben diplomáciai konferenciát tartottunk ezzel kapcsolatban, ahol az államok, az intett államok képviseltetik magukat, akár csak a civil szervezetek, information sessions with journalists, with lawyers, with judges. Újságírókat, jogászokat, tudósokat próbáljuk megcélozni, mondjuk Marokkóban, Egyiptomban, Tunéziában, és tervezzünk a jövőre is, hiszen fontos, hogy a világ minden részén eh, a gyakorló jogászok és tudós emberek értség tudják, hogy az ICC-nek pontosan mi a feladata a hatásköre. Megpróbálunk hosszú távú projekteken és partneri kapcsolatokon keresztül eh, eljutni eh, ezekhez az országokhoz is, például helyi nyelven, arabul is. Ha megengedik, akkor zárásképpen még néhány megjegyzést tennék Tunéziával, Marokkóval kapcsolatban. Főként Tunéziában a felkelést követően az igazságtétellel kapcsolatban több konferencia és esemény is megrendezésre került. Azt tűnt fel nekem, hogy a tunéziaiak és a marokkóiak elsősorban a római szerződés, alapszerződés és a ICC szabályai szerint próbálták például a kárpótlást és azt a történelmi igazságtételt e, végrehajtani annak érdekében, hogy az igazságszolgáltatás eljárásaiból, mechanizmusaiból nem maradjon ki senki, illetve hát egy olyan modellt próbáltak létrehozni, amely a eljárás igazságossággal kapcsolatban az ICC normáit vette volna át. Ezt a, ezt a modellt próbálták tehát a nemzeti szabályrendbe is átültetni lehetőleg nagyobb mértékben. Marokkó és Tunézia esetében eltérő a helyzet. a, a Tunézia megpróbálta a római alapszerződésen, amelyet lehető legnagyobb mértékben átültetni, Marokkó esetében pedig, mint hogy kicsit fordítva a, működne a dolog. Először megpróbálják a római alapszerződés elemeit a nemzeti jogrendjükkel összeegyeztethetővé tenni, mielőtt komolyan gondolnának arra, hogy a római alapszerződéshez csatlakozzának, azt aláírnák. a MENA régióba tett látogatásaim során, vagy amikor az ICC-nél jártak tudós jogász emberek ebből a régióból, nagyon sokat segítenek ezek a látogatók is abban, hogy ezeket a hálózatokat létrehozzuk, és eljuttassuk az ICC-vel kapcsolatban a pontos információt, hiszen még egyáltalán nem látnak tisztán közel-keleten és Észak-Afrikában ez ügyben. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönjük. Libya, and here from Claudio Cordone. Most pedig Claudio Cordonát hallgatjuk meg, az ENSZ igazgatója. Az emberi jogok, az igazságtétel és eh, jog divízió vezetője. Claudio mellett pedig, ha jól látom, jól értem, akkor az Európai Unió delegációjának a vezetője, Juan Szeretiegi is ott ül. Claudio, parancsolj, tiéd a szó. Thank you, Barbara. I was just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 igazságtételi bizottság képviselőnek adom meg a szót, aki, ha tudom, akkor az első számú civil szervezet ezen a téren. Beszél majd arról, hogy milyen eszközökkel tudnak élni, illetve az igazságtétel és a béke építés folyamata között pontosan mi a kapcsolat. Szíria és, főként Szíria és Líbia vonatkozásában. Köszönöm szépen, örülök, hogy itt lehetek.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 I just Sorry, I think want we need to, to take remind a, of a, a the time. Approach. And we have another end yes. round where... Kérem, hogy most már fejezze be, mert az idő lejárt, és lesz még egy, lesz még egy kérdésforduló. Éppen befejeztem, köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm ezt a rendkívül átfogó nyilatkozatot. Az, a külügyi szolgálat véleményét meg, vélemények meghallgatása után most önt is megkérdezném, hogy ön szerint az EU mit tehetne még, hogy lehetne ezt a munkát intenzívebbé tenni. Ha jól értettem, akkor ország és konfliktus alapon kell a felméréseket elvégezni. Kérdésem az, hogy egy közös átfogó szakpolitikát lé, hogy hogyan lehetne kialakítani. Most pedig Claudio Cordoni következik Tripolisból. Thank you, and it's also uh, I'm very pleased to uh, be able to participate in this uh, in this hearing. Uh, I will give uh, in a telegraphic way. Perhaps I will locate uh, Libya in. Uh... Köszönöm. Szeretném összehasonlítani a líbiai uh, igazságtételi helyzetet a régióban tapasztalható többi helyzettel. Mások is elmondták, hogy messze a legjobb a helyzetét Líbiában. Még az erre vonatkozó jogszabályokat nem fogadták el, de már elég jó az előrehaladás. Még mindig hallanak engem? No, no, no, you haven't lost I've lost the image. I don't know if you can... Képen már nincsen, de hallanak? Hogyha hallanak, akkor folytatom. Igen, halljuk, mondja az elnök. Szóval a Libia lenne a, egy kontinuum egyik végén, Jemen pedig a másik végén. Egyoldalú amnestiáról beszélhetünk az egyik oldalon, és az igazságtételi kérdés gyakorlatilag egy nemzeti nyílt kérdésé vagy vitává vált. Líbiában workers. And the issues here is not so much Azt láthattuk, hogy van egy egyértelmű győztes. Itt a kérdés nem az, hogy hogyan lehet egyensúlyt találni az előző rezsim és a mostani rezsim között, hanem azt kell elérni, hogy a győztes oldal ne billenjen át. Röviden a politikai konfliktus szeretném fölvázolni, és utána pedig az igazságtételi kérdésekre térnék rá. Bizonyára tudják, in control Sorry? uh, of the country. Okay, there was just a problem with here. Elnézést, nem igazán hallottuk önt. Technikusok mit mondanak? Rendben van, jó, akkor kérem, hogy folytassa. Okay, I don't know where I was left, but uh, just to... Nem is tudom, hogy hol tartottam, de akkor ott tartottam, hogy a politikai kontextust vázoltam fel. Tehát a kormány nem képes a biztonsági kérdéseknek megfelelni, nincsenek most működőképes nincsenek működőképes állami hivatalok, valójában Kadafi nem is építette ki az állami rendszert, tehát nulláról kell gyakorlatilag fölépíteni ezt a közigazgatási és biztonság egyéb rendszert. Milíciák ellenőrzik az ország különböző területeit, jelenleg a Tripoli területekért is folynak harcok. Nagyon komoly feszültségeket láthatunk. A milíciák többeket tartanak fogva, gyakorlatilag a kormánytól függetlenül tartják ellenőrzést, tartanak ellenőrzésük alatt bizonyos részeket ezek a milíciák, ezeket megpróbáljuk elérni azt, hogy a fogvatartottakat az igazságügy elé tereljük, de ezt nagyon nehéz elérni, mert a, a bírákat bizony megfélemlítik, 8000 fogoly vár arra, hogy a sorsáról valamit megtudjon. Nézzük az igazságtétel, átmeneti igazságtétel négy fő elemét, fontosnak tartom azt, hogy a bíróság képes legyen arra, hogy igazságos pereket hajtsanak végre. Most még nem mondhatjuk ki azt, nem szögezhetjük le azt, hogy Líbia képtelen arra, hogy ilyen igazságos pereket szervezzen meg. Vannak már olyanok, akiket megvádoltak, meglátjuk, hogy ezek a perek lefolynak-e majd. Az már befejeződött az a gyakorlat, hogy a katonai bíróság előtt hallgatnak meg civil lakosokat, tehát ez már megszűnt, és megpróbálják megvalósítani az igazságszolgáltatás függetlenségét. Former regime leaders who's due to start uh, uh az elkövetkezendő hetekben kezdődnek majd el a, kezdődik majd el az egyik legnagyobb tárgyalás. Nézzük az igazságtétel további elemeit. Az igazságtételi, történet igazságtételre vonatkozó jogszabály elég jó. Elnök Claudio. Egy kis kétperces szünetre lenne szükség, hogy a hangot és a, a képet szinkronba tudjuk hozni. So I see, David, you are still connected, that is a good... Davidet még látom, ez jó jel. Igen, itt vagyok. Tripolis. Ah. Okay, can, ah, can you hear me again? Now we can see. Már hallható vagyok? Igen, igen, látjuk és halljuk is. Tehát ott tartott az imént, hogy jók a történeti igazságtételre vonatkozó jogszabályok. Igen, a jogszabályok jók, ugyan még hivatalosan nem fogadták el ezeket, de a, a jogszabály 90%-a már megvan. Ennek a leg, főbb elemeit emelném ki. Van egy történelmi igazságtételi bizottságról szó ebben, amelyet fölállítanának, és ez ennek az lenne a feladata, hogy sorra venni az eseményeket, tehát felállítani az események pontos történelmi sorrendjét. Aztán a konfliktusos időszak alatti ö, szexuális erőszak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 Thank you. Thank you. Uh, before we uh, have questions to you, I would like... Köszönöm szépen. Most szeretném megadni a szót Henning úrnak a külügyi szolgálat részéről. A konfliktus megoldás, illetve egy békéltetés területén dolgozik, illetve az emberi jogi igazgatóság részéről, is itt van még képviselő, ő is megkap a szót. De először Henning úr, üdvözlök mindenkit. Úgy gondolom, hogy jobb lenne, hogyha először a kollégám kezdene az átmeneti igazságszolgáltással kapcsolatban, de örülök annak, hogy meghívtak bennünket is. Szeretnék néhány szót mondani nagyon örülök annak, hogy itt lehetek az Európai Parlamentben ma, mert az a béketető csapat, amelynél én dolgozok, az igazából az Európai Parlament kísérleti projektjének köszönhetően jött létre 2011-12-ben. A 2009-es békéltetési törekvéseket követően. Szeretném elmondani, mivel is foglalkozunk konkrétan, utána pedig rátérnék majd kicsit később az átmeneti igazságtételre. Az EU önmagában is egy béke projekt, amit a tavalyi Nobel-díjjal is elismertek, és az Európai Uniót már több szinten elismerték, mint békeltetőt. Lehet, hogy nem mi vagyunk a fő globális békeltető szervezet. Nem vagyunk, nincs ilyen mandátumunk, mint az ENSZ-nek, de úgy gondoljuk, hogy kiegészítő szerepünk van ebben. Ahogy mondtam, a külügyi szolgálat békéltetés támogató csoportjában dolgozom. A csapatunkat 2011-ben hozták létre a kísérleti projektnek köszönhetően, kicsi, kicsi csapatról van szó. A, az ISZ-en belül a békeltetéssel, illetve konfliktus megelőzésre foglalkozó részlegben vagyunk, öten vagyunk, és főként különböző területek számára dolgozunk. A fő területünk az a támogatásnyújtás. Ez azt jelenti, hogy megpróbálunk segíteni a kollégáinknak, az EU kollégáinknak, akik béketetéssel foglalkoznak, kezdve itt az egészen magas szintektől. Catherine Ashton, a főképviselő is nagyon sokat tesz a békeltetésért. A különböző delegációvezetők, misszióvezetők is foglalkoznak ezzel többek között. A második dolog, amivel foglalkozunk, az az, hogy kapacitás képítéssel foglalkozunk az EU munkatársak körében, tehát megpróbáljuk profilbá tenni a békéltető csapatunkat. Ezen kívül a külön sokan úgy gondolják, hogy az EU nem foglalkozott korábban békeltetéssel, de korábban is voltak már ilyen törekvések, és végezetül pedig együttműködünk más szervezetekkel is, regionális szervezetekkel, az ensz a civil szervezetekkel. Nagyon szoros kapcsolatban állunk a Nemzetközi Büntetőbírósággal is, és ezt is támogatjuk különböző EU eszközökkel. Hogy most rátérjek a igazság tételre. Itt visszatérnék a tudásátadásra. Nem régiben megbíztak bennünket azzal, hogy készítsünk egy listát azon témákról, amelyek a békezetéshez kötődnek. Azt hiszem, hogy hat ilyen pontot állítottunk össze, és ez a lista lefekteti ennek a témának az alapjait, És elmondhatom, hogy az egyik ilyen lista, amelyet elkészítettünk az elmúlt évben, az a igazságtétel a béketetés tekintetében. Ez egy jó keretet teremt ahhoz, hogy lássuk, hogy az Európai Unió hogyan vett, vé, tett, vett részt az igazságtételben. És hogy néhány példát kiragadjak, mindig is azt láthatjuk, hogy az Európai Unió öt különböző szinten foglalkozik a békéltetéssel, és ezek a tényekről szóló listák kiemelik azokat a helyzeteket, amikor fő békéltetők voltak, vagy nagymértékben hozzájárultunk a párbeszédhez. A nagy tavak régiójában például részt vettünk a kongói demokratikus köztársaság kapcsán, aztán volt olyan, amikor a párbeszédet próbáltuk előtérbe helyezni, megpróbáltuk elérni azt, hogy különböző feleket bevonjanak az igazságtételbe, a békélhetés folyamatába, és megpróbáltuk a párbeszédben előtérbe helyezni az emberi kérdéseket. A harmadik ilyen példa a békéltetésre, a párbeszéd teremtésre. A kolumbiai kormánynak próbáltunk segíteni. Annak érdekében bizonyos nemzetközi kötelezettségeket figyelembe vegyenek, Ezen kívül a negyedik pont. Megpróbáltuk a békefolyamatokat azáltal támogatni, hogy technikai segítséget nyújtottunk az átmeneti igazságszolgatás kapcsán, és ezen kívül pénzügyileg is támogatjuk a párbeszédet, illetve a békéltetést különböző projektek esetében. ez csak egy kis ízelítő abból, hogy mi hogyan tekintünk a békéltetésre, illetve az igazságtételre. Elnök, köszönöm szépen, eh, Haugen úr. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök asszony. Thomas prezentációját kiegészítve elsősorban az igazságszolgáltatás dimenziójára koncentrálnék a bevezetőben is rámutatott az elnök asszony, hogy e témában 2014-re általános uniós politikát kell kidolgozni. Ebből úgy tűnhet, hogy az igazságtétel terén az Európai Unió nem túl aktív az idáig. A Thomas által elmondottakhoz hozzáfűzve pár példát hoznék arra, hogy az Európai Unió igenis tesz sok mindent ezen a téren. Az ENSZ is tagállamai az ENSZ külön megbízottjának munkáját segítik, aki az igazságtétel témájával foglalkozik, viszonylag új mandátummal rendelkezik, de mind a 28 uniós tagállam aláírta az emberjogi tanácsban ezt a mandátumot. A külszolgálat emellett Pablo de Greiffel és hivatalával felvette a kapcsolatot. A Kohomban, a tanács emberi jogi munkacsoportjában is foglalkoztunk ezzel a témával. 13-25-ös tanácsülés is az igazságtétel és a női ügyek kérdésének szentelte napirendjét. Az ENSZ BT legutóbbi vitájában, október 28-án is felvetettük a nők, a jogállamiság és az igazságtétel kérdését. Az igazságtétel témája beépült a külszolgálatnál dolgozók képzési programjába, is. Pont holnap kerül sor egy új képzési modulra. Úgy érezzük, hogy ennek eh, jelentős szerepet kell szánnunk a továbbképzésekben. Ahogy azt nyilván legtöbben tudják, az ENSZ-nek egyértelmű és eh, nagy múltra visszatekintő politikája van ezen a szakpolitikája van ezen a téren, ami eh, egyébként nagyon fontos pillére a globális igazságtétel témájának. A leg borzasztóbb büntetekkel foglalkozik. Ez ugyanakkor az igazságtétel kérdése In various country specific... különböző szak, politikai dokumentumokban is megjelenik, például a szíriai válsággal kapcsolatos átfogó dokumentumban, amely szintén utal arra, hogy az igazságtétel kérdésével valamit fog tennünk kell, jelentős pénzügyi támogatást nyújtunk pont ettéren, például az intézményi reformhoz, illetve végső soron idén a az igazságtétel fontos szerepet kap majd az emberi fórum napi rendjén. Úgy érezzük éppen ezért, hogy az Európai Unió nagyon is aktív ezen a téren. Ugyanakkor mindazonáltal aktívabb lehetne, még aktívabb lehetne az Európai Unió ezen a téren, 2014-től nagyon sokat várunk. Az ambíciónk az, hogy egy átfogó, ambíciózus ilyen szakpolitikai dokumentumot dolgozzunk ki, ugyanakkor az ország specifikus elemeket sem hagyhatjuk figyelmen kívül. Már elkezdtük törni a fejünket azon, hogy mit lehetne ez ügyben tenni, ezért is oly aktuális az önök szakbizottságának mai meghallgatása, jövő évben pedig megtesszük a szükséges lépéseket ahhoz, hogy a globális konzultáció beinduljon, és szívesen folytatjuk ezt az eszmecserét. Thank you. You know, when we had Pablo... Köszönöm. Amikor Pablo de Grey itt volt Brüsszelben, akkor ő is kiemelte annak a fontosságát, hogy az EU több módon is támogatja a történelmi igazságtételt, de koordinált szakpolitikánk nincsen erre. Talán ennek a parlamentnek az életében ez már kicsit késő, de talán a következő parlamenti ciklusban egy kis koncepcióváltás lenne szükség, tehát egy átfogó szakpolitikát kéne kialakítani, erre monitorozni kell, hogy eddig mi történt, és talán kicsit tovább is lehetne fejleszteni. Petra Halisztám is itt van körünkben. Many thanks, Madam Chair. Um, as, as was uh, highlighted by my EAS colleagues and... Köszönöm szépen, elnök asszony! Említette, hogy, említette, hogy az EU-nak nincsen átfogó szakpolitikája ebben a kérdésben, de elég sok irány mutatásunk van, illetve alapelvünk. A az igazságtétel, vagy a történelmi igazságszolgáltatás nem újdonság, ez csupán egy megközelítés, konfliktusos régiókból megpróbál, régiókon megpróbálunk segíteni, úgyhogy béke és igazságosság érvényesüljön ezen a, ezeken a területeken. Az áldozatokra is gondolunk természetesen, nekünk is igazságot, szolgáltat, igazságot szolgáltatunk, illetve a rászorulókra is odafigyelünk a nők, a gyerekek, a, egyéb rászorulók, illetve a benszülöttek kérdése is foglalkoztat minket. A jogállamiság körülményeit kell megerősíteni, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy, a, hogy az igazságügyi intézmények szerepét fokozzuk az EU a jogállamiság reformjának az egyik legnagyobb támogatója a világon. Nagyon komoly eszközeink vannak, együttműködünk a civil társadalommal, tematikus eszközeink is vannak, emberi jogi eszközünk, és azt hiszem sikerül mindig megtalálni a megfelelő partnereket és a megfelelő eszközöket is, nemzetközi szinten is. A konfliktusos vagy háborús helyzetek után nagyon fontos az, hogy a fenntartható fejlődés meglegyen, illetve hogy a béke és a biztonság megfelelően kialakuljon ezeken a területeken. Ezt kell kiegészíteni pénzügyi és egyéb eszközökkel, diplomáciai intézkedésekkel, különböző KKV missziókkal, mediáció, tehát békéltetés, erről a kollégáim már beszéltek. Ami a konkrét programokat illeti, az EU-nak már van némi előtörténete például. Kolumbiában van egy stabilitási programunk. Itt az áldozatoknak történt igazságszolgáltatásban vettünk részt, tehát folyik a munka. Aztán a tanácsadás kérdésében a külügyi szolgálattal működtünk egy, együtt, a komplementaritási eszköztára dolgoztuk ki. Ez arról szól, hogy a nemzeti és a, és a nemzetközi igazságszolgáltatás közötti joghézagot próbáljuk meg megoldani. Nap mint nap foglalkozunk tehát ilyen kérdésekkel. A büntetlenség problémájával is szembesülünk, a jogállamiságot próbáljuk meg előtérbe helyezni, és nagyon fontosnak tartom, hogy megvizsgáljuk azt, hogy mik azok a kérdés, mik, a, mik az úgynevezett bemeneti pontok, mik az, ami lehetővé teszi azt, hogy sikeresebben lépjünk fel ezen a területen. Köszönöm. Oh, are there questions, statements? Köszönöm, hogy az elnök kérdések, hogy valakinek van-e még mondandója. Akkor nekem lenne valami mondandóm. Westmaker, please. De Westmaker, Yes, uh, thank you. Um, I have... Köszönöm szépen. Uh, that came to my mind for Mr. Uh, Talbert. Talbert úrhoz szeretnék feltenni egy kérdést. Nagyon érdekes dolgokat hallottunk. Commissions, um... Az igazságtételi bizottságok pillére, ugye egy újabb lehetőség arra, hogy a múltat szembe tudjanak nézni egy ilyen háborús helyzet után, illetve meg lehet, elemezni lehet a különböző háborús mintákat. Bizonyos esetekben, és tudom, hogy Dél-Afrika esetében bizonyosan a ö, amnestia megadásával történt mindez. Human rights violations. Uh, Hihetetlen mértékű volt, a, vagy mértékű még most is, Szíriában vagy Kongóban a emberi jogok megsértése. Az amnestia megadása önök szerint megfelele az igazságosság elvének, vagy ellentmondásról van-e itt szó. Köszönjük. Talán több kérdést is összegyűjthetünk egyszerre. Egy jelen, nem jelenlévő kollega kérdését tolmácsolnám. Colombia. You raised them, but also these are questions posed to the ICC. Kolumbiával béke folyamattal kapcsolatos, de az ICC-hez is kapcsolódik Föltehetem ezt? Mm. has expressed concerns about the justice in case of extrajudicial executions. In a kolumbiai eh, törvénytelen eh, gyilkosságokkal kapcsolatban, illetve a szexuális erőszak eh, eseteivel kapcsolatban az elszámoltatás teljes hiánya miatt az ICC-nek komoly aggodalmai vannak a béke folyamattal kapcsolatban az IC hogyan gondolja, hogyan vélekedik arról, hogy hogyan lehetne jövőten ezen a helyzeten. Líbiával kapcsolatban is lenne egy kérdésem. Claudio mondta, hogy a fegyveres milícia kezében a irányítás nem a kormányzaté. Anna Gomes az állandó előadónk, ezt külügybizottság ülése mindig elmondja. Tripoliban én magam is jártam, és eh, hát magam sem tudom, ezért teszem fel a kérdést, javul a helyzet, vagy romlik? Ezt a folyamatot eh, hogyan tudják befolyásolni, eh, hogy a kormányzat kezében legyen valóban a hatalom, az irányítás? a Tavargasz otthonukból elűzött népcsoport kapcsán. Hát a Tripolin kívüli, a Travargas táborban jártunk, akkor bizony nem a legjobb körülményeket láttuk, de ezen a ponton nem térhettek vissza a, a hajlékukba, azóta ezt megtehetik már? The El Abadala referred to this case of Saif al-Aslam. Because... Saif al-Aslam esetre is hivatkoztak. Az ICC kiadta a, a, a végzést, hogy a hágai bírósághoz kerüljön át őrizetbe, Történt-e valami ez ügyben, mert amennyire én tudom, nem tudja az ország garantálni az igazságos bírósági eljárást. There's a lot of work being done on different, from different uh, entities of the European Union. Az Európai Unió különböző szervei, intézményei komoly munkát végeznek. Általános ajánlásai vannak-e azzal kapcsolatban, hogy az Európai Unió hogyan javíthat a munkáján? És talán most Claudióval kezdjük, hiszen az első körben ő volt az utolsó, most a utolsókból lesznek az elsők. The first big question on... Köszönöm azon kérdéssel kapcsolatban, hogy ki is itt az ellenőrzés Líbiában, merre tartunk. Hát nehéz okosat mondani, a helyzet nem javul. Bizonyára tudják, hogy az olaj vezetékek, vagy a kitermelés ellenőrzését is a milícia végzi, és ők nincsenek egyetérésben a kormányjal. Tehát feszültség van, és a fegyveres brigádoké a hatalom sok helyen. Még nem jutottunk el oda, hogy kitörne a polgárháború. Valószínűleg nagyobb káosz fog eluralkodni, de még mindig áll a kormány. Próbálunk bizonyos reformokat megvalósítani, és fűzünk ezekhez reményeket. Azzal a metaforával szoktam, szoktam élni, hogy nem egyértelmű, hogy Libia hajója merre tart. De, de nem tudjuk, hogy merre tart a hajó, de azt tudjuk, hogy a víz valamerre viszi, tehát amíg van lendület, addig reménykedni is lehet politikai vitára van szükség, a különböző erők között kompromisszumra van szükség, csak a líbiaiak tudják ezt megtenni. Tegnap a miniszterelnök a külföldiek beavatkozásáról is, külföldi erők beavatkozásáról beszélt, de hát ezt tudjuk, hogy valójában nem realista elképzelés. A líbiaiak kezében tehát a sorsuk, a civil társadalmon belül is nagyon sok az elégedetlen, de még mindig a fegyveré, a fegyvereké a szó jelenleg. Nézzük az igazságos perek kérdését. Nem lehetetlen, hogy Líbiában még most sikerüljön megtartani ezeket a tisztességes pereket, tehát nem lehetetlen ennek a elméleti lehetősége, de hát akkor fog ez kiderülni, amikor sor kerül ezekre a perekre, a tárgyalásokra. Reménykedhetünk azért, mert mert a mostani tárgyalás, most, most kezdődő tárgyalások esetében megvannak a vádpontok. But they didn't do that. Uh, the judiciary, you have judges that individually uh, may be able to, uh, to be fair uh, and so on. And we have tehát van arra lehetőség, hogy tisztességes legyen a tárgyalás, a múltbéri rezsimnek, vagy egyébként vannak olyan tagjai, akiket felmentettek, nem olyan ö, nagyszabású személyiségek ezek, mint a mostani tárgyalás hőse, de ö, van arra elméleti esély, hogy tisztességes legyen a tárgyalás. The possibility of him being actually handed over to the Hague, I think politically it... Aztán a másik vádlottal kapcsolatban talán Hágának kéne őt át. E, excuse me, Claudio, just... Uh... Elnök, elnézést, Claudio nem igazán hallunk. Meg kell javítani a vonalat. Can I have a sign? Okay, uh, could you start again? Sorry. You, I... Bocsánat, azt hiszem folytathat, folytathatja. Azt még hallottuk. yeah. Amikor arról beszélt, hogy mi a helyzet a legutóbbi perrel. Gyakorlatilag lehetetlen elfogadni egy líbiai kormánynak, hogy bárkit is átadjanak Hágának, de eddig együttműködött Líbia az ICC-vel, a különböző nemzeti követelményeknek meg kell felelni, e, például, vagy nemzetközi követelményeknek meg kell felelni, itt például az van, hogy ezek között az áll, hogy együtt kell működni az ICC-vel, de az említett vádlottak esetében még a végszóra várni kell. Nem valószínű, hogy az említett vádlottat Tripoliba szállítanák, vagy hogy a kormány venné őrizetbe. Még nem született tehát döntés. Nem szeretném azt a benyomást kelteni, hogy reménytelen a tisztességes tárgyalás megtartása Líbiában, ennek van esély. Bár nem ez könnyű. A tauargákkal kapcsolatban jelenleg nem tudnak ezek a menekültek visszatérni lakhelyükhöz. Not to do it because I think the security situation would not allow that. The solution there is very much. Tehát jelenlegi helyzetben ez még nem lehetséges. Nyomozásra van szükség. És ha föláll a, ez a Történelmi Igazságtételi Bizottság, akkor az lesz az egyik első feladatuk, hogy ezt megtegyék. A miszrátai, a miszrátai ö, csatán, vagy miszráta ostroma ö, ezen menekültek ö, által kezdeményeződött, meg kell vizsgálni, hogy pontosan milyen bűncselekmények történtek, föl kell állítani tehát ezeknek az eseményeknek a, a történelmi vázát, és kérdés az is, hogy ezt a közösséget közösségként kell -e kezelni, vagy külön-külön, ugyan, ugyanakkor természetesen a humanitárius problémákat el kell kerülni, jelenleg nem megfelelő körülmények között élnek. Az ostrom következményeit következményeivel is foglalkozni kell, föl kell tárni az eseményeket. Még ez a folyamat nem kezdődött meg, de csak így lehet azt elérni, hogy megfelelő méltányos körülmények között érjenek vissza ezek a menekültek otthonjaikba. Most pedig David Tolbert következik. Igen, volt néhány kérdés, amit hozzám intéztek. Főként Dél-Afrika kapcsán, ahol szó volt az amnestiáról, 40-nél és több Számos ilyen bizottság volt, amely az igazság kiderítésével foglalkozott. És egyértelmű, hogy itt szó volt olyan büntetekről, amelyek emberiségellenesek voltak, vagy népírtáshoz kötöttek, és ilyen esetben az amnestia nem lehetséges a nemzetközi jog értelmében az elmúlt 25 évben számos tapasztalatot sikerült összegyűjteni, és úgy tűnik, hogy az igazság szolgáltatás tekintetében a nemzetközi közösség egyértelműen tette, hogy a nemzetközi jogszabályok nem teszik lehetővé az amnestiát ilyenfajta büntettek esetében. Hogyha megvizsgáljuk ezen bizottság munkáját, a 40 nél is több ilyen bizottság munkáját, akkor azt láthatjuk, hogy jól működnek az igazságszolgáltatás kapcsán, számos bizonyítékot gyűjtenek be, foglalkoznak a tanukkal, és egyfajta mintát tárnak fel, amelyek segítik az ügyészség munkáját. Az is előfordulhat, hogy az ügyészség nem eléggé erős, ahhoz, hogy a konfliktus után elítéljék a mm, tetteseket, erre csak később kerülhet sor. Tehát ezek az igazsággal foglalkozó bizottságok, nyomozó bizottságok munkáját tekintve lehet látni a bezértékokat, illetve a, lehet látni a törvények alakulását is, tehát a munkájukat jól végzik. Úgy vélem, hogy a dél-afrikai tapasztalat alapján sokan úgy gondolják, hogy egyfajta puha ö, jogról van szó az igazságtétel kapcsán, de itt nagyon fontos elemről van szó, és a saját tapasztalatomra alapozva, én részt vettem a jugoszláviai büntetőbírása munkájában is, és 10-15 évet töltöttem a karrierem során, a büntetőbíróságon, és ennek sem foglalkoztam a büntethetőséggel és, és elmondhatom ezek alapján, hogy van egyfajta bűnügyi elszámoltathatóság. Kolumbián rátérve, tudom, hogy a kollégám beszélt erről a büntetőbíróságról, de úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos eljárás segítség nyújtottak abban, hogy egyfajta pirítási lehessen felállítani. Volt itt is feltáró bizottság. Az elnök kérdésére visszatérve, az EU nagyon sokat tesz, nagyon sok fontos dolgot tesz. Ezt kiemelte a külügyi szolgálat is. Az Európai Bizottság és a kollégái is rámutattak arra, ez egyfajta kiegészítő amivel rendelkeznek, fontos lépést jelent ez, és számos találkozót tartottunk mi is, ezek egymást kiegészítik, ennek során részt vettek az Európai Unió képviselői is. Az Európai Bizottság pénzügyi támogatást is nyújtott a munkánkhoz. Tehát nagyon sok jó dolog történik szeretném hangsúlyozni azt, hogy egy olyan politikát kell létrehozni, amely egyetlenül teszi, hogy a helyszínen nyújtott politikai támogatás az igazságtétel számára az nagyon fontos nemzetközi jelzés is lehet, de segítheti a helyszíni folyamatokat is, és a fejlesztési oldalról a támogatás nagyon is kritikus. a megfelelő üzenetet kell küldeni, a főtitkárnak is volt eh, egy jelentése az igazságtételről, és ez eh, mindenképpen napirendre tűzte ezt a kérdést, nem csak itt, hanem a békefenntartó missziók eh, során is, és mindenképpen ez meggyorsítja a folyamatokat. Úgy gondolom, hogy a politika segíteni fogja ezt az eljárást számos szinten, ezt a folyamatot számos szinten segíteni fogja. Nem akarok még többet beszélni erről, de bármikor szívesen öm, küldök önöknek feljegyzést, vagy többet beszélek erről, ha kívánják. Elnök, köszönöm szépen, és El Abdallah úrnak adom vissza a szót. Um, with regard to both... Köszönöm, elnök asszony. Kolumbiával kapcsolatban illetve a Gaddafi és a Sanusi esettel kapcsolatban a, a komplementaritás e, elve szerint járunk el. Konibel kapcsolatban nincs könnyű válaszom, de évek óta e, kéz a kézben e, járunk el a kolumbiai hatóságokkal annak érdekében, hogy ez az előzetes vizsgálat lezáruljon. Az előzetes vizsgálat pedig arra irányul, hogy Kolumbiában beavatkozzunk-e. Itt pedig azt kell megítélnünk, hogy az igazságszolgáltatás reformja Kolumbiában megfelelően halad-e. Ugyanakkor az ügyész nem jutott el odáig, hogy kimondja, hogy egyértelműen nem jó irányba haladnak a dolgok, ezért nekünk vizsgálatot kell kezdeményeznünk, de a Ugyanakkor azt sem tudja mondani, hogy a kolumbiai szervek önállóan megfelelően tudnak eljárni. Alapvetően azt vizsgáljuk, hogy megfelelő mértékben javulnak, javul-e a helyzet. Ez még nyitott kérdés. A Gaddafi Sanussi esetekben ugyanez a kérdés, hogy a nemzeti igazságszolgáltatási szervek megfelelően tudják-e kezelni ezt a kérdést. Kordoni úr is említette, hogy Két különböző ítélet született 130 esetben. A felviteli bíróság döntését várjuk, érdeklődve az ICC részéről. Természetesen nagyon elégedettek vagyunk azzal, hogy a libiai szervek az ICC-vel együttműködnek, nem valóban szó, hogy nem működnek velünk együtt, éppen ellenkezőleg a szabályok szerint járnak el, majd meglátjuk, hogy a felebíteli bíróság hogy dönt ezen ügyekben. Köszönjük. További kérdés, úgy látom, hogy a külszolgált részéről sem akar senki föltenni? Akkor nincs más hátra, mint hogy mindenkinek köszönetet mondjak. Tripoliból, New Yorkból és itt a helyszínen köszönöm a vendégeink, szakértőink eh, elemzését, ajánlását, természetesen figyelembe vesszük a szakvéleményüket, köszönjük, hogy eh, időszakítottak ránk is, a viszontlátásra. Thank you. And I would like also to thank the technicians. It's not so easy, I understand, to have two uh, Köszönöm a technikusoknak is a segítségüket. Két párhuzamos videokonferenciát lebonyolítani és a webstreaminget ezzel párhuzamosan végképp nem könnyű dolog. A következő napi rendi pontunkra térünk rá, eszmecsere az nepáli emberjogi helyzettel kapcsolatban a novemberi választásokat megelőzően. Now, um, Nepal will hold its constituent. Nepal eh, november 19-én tartja eh, a várva várt eh, parlamenti választásokat. Ez már a második ilyen alkotmányozó gyűlési választások. 2008-ban volt az első. Roppant fontos lépés ez ahhoz, hogy a befogadó demokrácia és a, a, a megbékélés megvalósulhasson. Az Európai Unió is küld majd választási megfigyelőket. Eva Zsoli lesz a vezetőjük. Az a tervünk, az volt a tervünk, hogy e, meghívjuk, de amennyire tudom, már úton van Nepál felé, hogy előkészítse a választási megfigyelést. Okay, I was just talking so loud. Um, but uh, of course, the elections are one issue we follow. In should not sidetrack, side us from looking also into the human rights situation. De nem csak a választásokat követjük figyelemmel az emberjogi helyzetet természetesen, illetve az igazságtétel kérdését is a Nemzeti eh, Emberjogi Bizottságban eh, igazából eh, szeptember közepén lezárult a, a munka, új vezetőt azóta nem neveztek ki. A politikai pártok egy része bolykottálni kívánja a választásokat, így tehát Nagyon oda kell figyelni a választásokkal kapcsolatban az esetleges emberjogi sértésekre. Egy a Zsolinak írt levelemben beszéltem arról a helyzetről is, hogy a választásokon induló politikusok egy részét azzal vádolják, hogy komoly emberjogi visszaélésekben, háborús bűnökben vettek részt. Ezt komolyan kell venni, hogyha valóban a listán szereplőkről van szó. A nepáli legfelsőbb bíróság úgy döntött, hogy egyes politikusok nem indulhatnak a választáson akkor, hogyha erkölcsileg megkérdőjelezhető a jelölt. Vannak azonban mások, akik eh, megpróbálnak indulni ennek ellenére a választásokon, amennyire tudjuk, egyes jelöltek eh, jelenleg is eh, rendőri nyomozás alatt, vizsgált alatt állnak emberjog sértés miatt. A külszolgálat részéről, amennyire tudom, itt van velünk egy szakértő, Madame Castillo Fernández, aki India Nepal Bután divízió vezetője. Őt fogjuk majd meghallgatni. Mandira Sármászony asszony van itt Nepából, emberjogi vezető, és az Advocacy Forum Nepál Eh, emberjogi szervezet eh, vezetője, amely a, a kínzások, az emberjogi visszaélések, a szexuális eh, bűncselekmények ügyében aktív jogvédő szerepet lát el. Sörm asszony az áldozatokat segít Ti talán először önt hallgatnánk meg, és utána majd a külszolgálatot parancsoljon. Asszonyom. Of Advocacy for Nepal and... A szervezetem nevében szeretnék köszönet mondani az Önök Szakbizottságának, hogy megszervezték ezt az eseményt, és hogy lehetőséget kínált nekem arra, hogy beszéljek a büntetlenség, illetve a jogállamiság kérdéseiről Nepál esetében. Nepál választások előtt áll, az elmúlt öt évvel imán másodszor. 2008-ban választottuk meg a jelenlegi közgyűlést, ez nem tudta a, az alkotmányt előkészíteni. Remélhetőleg a november 19-én megválasztandó gyűlésnek sikerül majd létrehozni ezt az alkotmányt. az Európai Uniótól sok támogatást kaptunk ezen választásokhoz, és ezért nagyon hálásak vagyunk. 2008-ban ezt a ö, gyűlést öt évre választották meg, viszont a politikai pártok nem tudtak megállapodni, hogy kinek kellene a kormányt vezetnie, amely az országot az új választásokra felkészítené, és létrehoztunk egy olyan kormányt, amelynek az élén a főügyész állt. Ezt a döntést számos politikai párt nem tudta elfogadni, azt mondták, hogy ez veszélybe sodorná a hatalom megosztást, illetve a jogállamiságot az országban. Volt egy szavazás, ezt meglátották, a választás el ö, ö, bukott, és a főgyész lemondott. Az a kormány, amit a főgyész vezetett, ez értekült arra, hogy választásokat tartson, de valószínűleg, valószínűleg a erőszakos fellépések is. 160 erőszakos incidens történt egészen szombatig. Mától kezdve a pártok, amelyek bolykottálják a választásokat, általános sztrájkot hirdettek az országban, attól lehet tartani, hogy a választások előtt tovább fokozódik az erőszak, és ez kitarthat a választások napjáig, sőt azután így is épp. Napában nagyon sok em- alkalommal megsértették az emberi jogat a 10 évig tartó konfliktus során, 96 és 2006 között. Több mint 17 ezer ember vesztette életét, és mintegy 1300 ember tartózkodási helyezotta is ismeretlen, több ezreket megkínoztak, szexuálisan zaklattak a legtöbb esetet feljegyezték a nemzeti és nemzetközi emberjogi szervezetek, beleértve ebbe az ENSZ emberi jogi főbiztosát is. Számos esetben megismétlődtek ezek az esetek. Számos alkalommal a különböző kormányok amnestiát adtak még azoknak is, akik súlyos mértékben megsértették az emberi jogokat, felülírták a bírósági döntéseket, kormányzati határozatokkal. A különböző pártok is védik, illetve előtérbe helyezik a bűn elkövetőket. Hasonló módon vannak más olyan tagok is, akiket, akik bűnöket követtek el, és mégis miniszterre tették őket még akkor is, amikor a legfelső bíróság eljárást indított ellene. Kubászin Gránát és a rendőrség egyre nevezték ki, annak ellenére, hogy a legfő, legfelső bíróság eljárást folytatott ellene, amiatt, hogy öt fiatalt kivégeztetett, és még elő is léptették ezt a szemét, annak ellenére, hogy súlyos mértékben megsértette az emberi jogokat. Ez a fajta büntetlenség egyfajta erőszakosságot is eredményez a társadalmon belül. Továbbra is alkalmazzák a, a kínzást. A kínzástelenes bizottság felismerte azt, hogy milyen mértékben folyik kínzás Nepálban. Arról is ö, információval szolgáltak, hogy rendszerszerűen alkalmazzák a kínzásokat. Az átfogó béka megállapodástan 7 évvel, amely ezután sem sikerült létrehozni az igazsággal és megbékéléssel foglalkozó bizottságot, és nem kezdték meg a konfliktus során megvatott büntetek felderítését. A büntetlenség továbbra is akadályozza a demokráciát az országban. Em, nem voltak megfelelő jogszabályok, amelyekkel lehetne ítélni a büntetelkövetőket, és ennek eh, következtében olyan ö, személyek is, mint például Agnes Szabkotta, aki megsértett az emberi most jelöltként szerepel a választásokon. Van egy Nemzeti Emberi Jogi Bizottság, viszont ennek munkáját különböző jogszabályokkal akadályozzák. Az emberi jog területen egyre inkább csökken, és ezt láthatjuk azáltal is, hogy bemocskolják a fő emberi aktivisták nevét az országban. Azáltal, hogy a nepáli kormányjal rendszeres párbeszédet folytatunk az jogokról, a jogállamiságról, ezáltal segíteni lehetne abban, hogy intézményesítenek békét és jólétet Nepálban mindenképpen, mindenképpen segíteni kell az átfogó átmeneti igazságszolgáltatási folyamatot. Az EU ennek során nagy mértékben támogat bennünket, azáltal is, hogy támogatja a választásokat, és nagyon fontos az, hogy azok, akik súlyos mértékben megsértették az emberi jogokat, a választásokon részt vehessenek. Még egyszer köszönöm szépen. Thank you, and thank you also to bring to our... Köszönöm, hogy felhívta a figyelmünket arra, hogy milyen komoly emberi jogi visszaélések történnek Nepában nem túl gyakran foglalkozunk ezzel, a szisztematikus a kínzás, talán ez majd a később a rendőkön szereplő jelentésben is szerepelt. Most pedig a külszolgálatot kérdezem, Jean Lambertot is üdvözlöm, aki a parlament délkelet-ázsiai küldöttségének elnöke, így nyilván jól ismeri a nepáli helyzetet. Most pedig Fernández asszony parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, hogy napirendre tűzték Nepál kérdését. Fontosnak tartom, hogy ez eh, megjelenjen. Ahogy ezt a nepáli vendégünk mondotta, az emberjogi visszaélések a diszkrimináció sajnálatos módon elterjedt Nepálban. Ez a nepáli élet velejárója. A politikai átmeneti folyamata lassan zajlik és bizgen csak törékeny. Parlament nincs, egy lassú gazdasági növekedés, egy megbízott kormány látja el a feladatokat, éppen ezért fontosnak tartom, hogy szorosan figyelemmel kövessük a választásokat, amely ugyanis a politikai stabilitás garantálásának első előfeltétele. Hogyha komolyan gondoljuk ezt, akkor az emberi jogi kérdéseket nem lehet háttérbe szorítani. Éppen ezért a választásokról tudni kell, hogy mennyire törékeny eh, és ki élezett politikai helyzetben történik. Nagyon Örülök annak, hogy itt van vendégünk, és az emberjogi szervezetek nagyon aktívak Nepában. Persze, mozgásterük korlátozott, ugyanakkor hogy a jogállamiság impunity. There has not been, as uh, Mr. Sharma mentioned, uh, hogy azt vendégünk is említette, igazából amikor jogállamiságon nem beszélhetünk, a konfliktus alatt után és előtt elkövetett emberi visszaélésekkel kapcsolatban az igazságszolgáltatá... igazságot nem szolgáltattak. E, éppen ezért az amnestiákkal kapcsolatban is komoly aggodalmak vannak. Szerintünk a nemzeti közi normáknak nem fele ez meg. Ne felejtsük el, hogy egy megbízott kormányjal van dolgunk, nem rendes választott kormányjal. A fő céljuk az, hogy tető alá hozzanak rendes választásokat, így érdemi döntést nyilván semmilyen más területen nem fognak hozni. Választásokra van szükség minél hamarabb, annak érdekében, hogy egy stabil kormány álljon fel. hogy érdemi döntéseket hozni képes kormány működjön végre, a diszkrimináció elterjedt, a nemi alapú diszkrimináció, a nőkereskedelem, a gyerek rabszolgasság, illetve a kaszt rendszerből adódó diszkrimináció, az emberjogi bizottság igazából nem nagyon működik, ahogy az elhangzott, gyakorlatilag nincs most emberjogi biztos, már szeptember óta. A kormányzatnak többször elmondtuk, hogy a választásokat figyelme kell követni, még a jelenlegi megszorítások vagy nehézségek mellett is valamilyen emberjogi felügyeleti szervre szükség van, akivel majd jövőben egyet tudunk működni, ugyanakkor a választási folyamatban is figyelni kell az emberjogi, esetleges emberjogi visszaéléseket a lehető legszorosabban. Sharma asszony eh, említette, eh, hogy eh, azok nem indulhatnak a választásokon, akik ellen büntetőjogi eljárás folyik. Két maoista jelölt jelölését is érvénytelenítették, éppen azért, mert eh, bűnügyekben eh, véhetőleg eh, részletek. Egy választási megfigyelési folyamatról hallottunk, majd a kollégámnak megadom a szót. Az alapjogok és a politikai jogok érvényesülését is természetesen figyelemmel követik a választási megfigyelés során számunkra. Fontos, hogy a választási bizottsággal együtt tudjunk működni. Természetesen az emberi jogok helyzetét eh, szorosan figyelemmel követjük, még hogyha nincs is rendes kormány. Eh, Említettem, hogy mennyire kérezett és eh, instabil a helyzet. Uh, they need to create a transitional justice mechanism, and you have been speaking about this <laughs> just before Nepal, that meet international standard. A nemzetközi normákra való hivatkozás igen gyakori az önök szakbizottságban. Fontos, hogy eh, büntetlenül ne úszhassanak meg eh, emberjogi visszaéléseket. Úgy érzem, hogy eh, ebben az esetben is a legkirívóbb esetekre vonatkozóan fel kell emelnünk a hangunkat. Az emberjogvédők helyzetével kapcsolatban többször Eh, többször felvetettük ezt a nepáliakkal kapcsolatban. Az a eh, Democracy and Human Rights projekt eh, pontosan a nemi alapú diszkrimináció, általában diszkrimináció, civil tervez, szervezetek háttérbeszorítása, a gyerek és nőkereskedelem, és így tovább, és így tovább ilyen témákban nagyon aktív. Nepálra vonatkozóan több programunk is folyik, de hogyha komoly előrelépést szeretnénk, ezt szeretnénk, akkor elsősorban választásokra, sikeres választásokra van szükség. Ezért is küldünk és megfigyelőket, Eva Zsoli már volt ott, 19-én kerül Somogra választás, köszönöm, a hétvége felé megy oda, de rendszeres beszámolókat kapunk a, a, a hosszú levű szakértéinktől. Paolo adom meg mindjárt a szót, aki két nap múlva megy Nepába, és aki a választási megfigyelésben aktív szerepet játszik. Paolo parancsolja. Thank you very much. Yes, just... Uh, Köszönöm szépen. Hadd mondjak néhány szót erről a megfigyelési misszióról. Már október elején döntés született arról, hogy eh, megrendezésre kerül ez majd a misszió. 34 megfigyelő érkezett 17 tímben. Gyakorlatilag a legtöbb szavazó körzetet lefedik, nem az összeset. Ma, tegnap és ma e, érkeztek még további megfigyelők, e, illetve, illetve e, újságírók is, hogy jobban be tudjanak számolni az eseményekről. Katmanóba utaznak néhány nap múlva majd a képviselők is, akik csatlakoznak a megfigyelőkhöz, illetve a nagykövetségi kollégák is részt vesznek majd ebben a műveletben. Több mint száz európai megfigyelő lesz összesen. Előzetes információ áll rendelkezésre erről a misszióról, ennek nem igazán van értelme, hogy ezt megosztom önökkel. A választások után fogom elmondani az előzetes jelentést, és aztán majd lesz egy végleges beszámoló. Ma annyit szeretnék elmondani, hogy a megfigyelő misszió alapvetően nem az emberi jogok helyzetéről szól, tehát se nem feladatunk az, hogy ezt meg, az emberi jogok helyzetét megfigyeljük, se nem tudjuk ezt megvalósítani. Ugyanakkor a nepáli törvényeket, illetve a nemzetközi olyan jogszabályokat, amelyeket aláírt, meg ö, egyezményeket, amelyeket aláírt Nepál, ezeknek a betartását is figyelni kell. Ilyen szempontból feladata a missziónak az is, hogy az emberi jogok helyzetét figyelje. Egy konkrét dologra fognak figyelni ilyen szempontból, ez az, hogy erőszakkal meg akarják-e akadályozni a nepáliakat abban, hogy szavazhassanak, a katonaságot is egyébként bevetik, és vannak olyanok is, akik bizony bolykottálják a szavazást, nyilván erre joguk van, de nem szabad, hogy másokat megakadályozzanak abban, hogy szavazhassanak. a választási megfigyelők arról is beszámolnak, hogy a pártok hogyan viselkednek, illetve hogy a civil társadalom milyen módon számol be az eseményekről. Fontos az is, hogy mindenki, aki jogosult erre, részt vehessen a szavazáson, a választásokon, különös tekintettel a kisebbségekre, a nőkre, illetve a fogyatékkal élők helyzete is. 2010-ben Nepál ratifikálta a fogyatékkal élő polgárok szavazási lehetőségéről szóló egyezményt, tehát ezt is meg lehet figyelni. Zárásként még egy dolog, a misszió másik témája az, hogy a záró jelentésben ajánlásokat fogalmazzunk meg jövőre nézve, tehát az említett témákra fogunk fókuszálni ebben a záró vagy végső jelentésben. Még néhány hetet várni kell, vagy talán néhány hónapot is a végső záró jelentésre, de addig is a misszió honlapján számos dolog nyilvánosan is elérhető lesz. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm ezt a két véleményt, most pedig bárki hozzászólhat, aki kíván. Jean Lambert következik. Köszönöm. Hadd szóljak én is néhány szót. Egy delegáció járt egy héttel ezelőtt Katmanduban, másfél napos misszió volt. arra figyeltünk, illetve találkoztunk azokkal is, akik részt vesznek a választásokon, azokkal is, akik nem, civil társadalommal, nemzetközi szervezetek képviselővel találkoztunk, és arról, szó, arról is szólt ez a misszió, hogy a választási megfigyelést kicsit koordináljuk. Megnéztük azt is, hogy milyen civil társadalombeli kedvezmény, kezdeményezések vannak. Az emberi jogi oldalról is, hadd mondjak el valamit, azok is, akik magukat a harmadik nemhez tartozónak vallják, részt vehetnek a választásokon, illetve akár jelöltethetik is magukat. Ezzel nem minden tagállamban van így az Európai Unióban, de például Németországban így van. Aztán a nők részvételéről volt szó. Ez egy ö, olyan téma, amer, amerről sokan és sokat beszélnek. Sok tagállamban illetve vannak olyan tagállamok, ahol az emberek nem értik, hogy miért kell nőket megválasztani, vagy miért kell, hogy megválaszthatók legyenek nők olyan ö, választókerületekben, ahol csak egy ö, képviselő van. Aztán a diszkrimináció ö, ellenességet is vizsgáltuk. Elhangzott az, hogy az intézményi háttér bizony, bizony elég gyenge lábakon áll, a legfelsőbb bírósághoz lehet igazából egyedül fordulni a polgároknak. Ott van csak reményük arra, hogy valami történni is fog. Pedig fontosnak tartom az, hogy legyenek emberi jogokkal foglalkozó hatékony szervezetek. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy hogy zajlanak le majd a választások. Az alkotmány az alkotmány elfogadása nagyon komoly gond, regionális jogszabályok vagy hatáskörök miatt. Több párt van, de úgy tűnik, hogy csak a, hogy a párt vezetőség próbálja kontrollálni az eseményeket, tehát a, a civil társadalom, illetve a, a polgár, mint olyan részvétele csökken, ez a demokratikus szempontból nem jó, ezért fontos az, hogy az embereket megválasszák az alkotmányozó nemzetgyűlésből. Így aztán nem szabad alávőcsülni a választások fontosságát. korábban, vagy eddig a legfelsőbb bíróság elnöke tartotta kézben a dolgokat, nélküle szétesett volna az ország. Fontosnak tartom, hogy a megfigyelők hogyan vélekednek majd. A maoisták két ága között van most belső konfliktus, de néha egy, egy más párt is beleszól a közélet alakulásába, tehát itt folyik a hatalmi húzavona. Több olyan párt is van, amelyik bolykotálni szeretné a választásokat, ebből van egy nagy párt, viszont vannak jelöltjei ennek a pártjai, nem értem, hogy ez miért bolykott, de mindegy. A bolykott csoport részét képezi ez a jelölteket állító párt is. Tehát komoly aggányok vannak azzal kapcsolatban, hogy a szavazás napján milyen, rende, milyen öm, rendellenességek lesznek, majd elképzelhető, hogy a jelölteket megfélemlítik, sőt már most is hallott, hallunk ilyen esetekről. Olyan típusú megfélemlítések ezek, amelyeket nem lehet bebizonyítani, Ugye, ott a helyszínen mindenki tudja, hogy ki mire képes, csupán jelenlétével érdeklődve figyeljük, hogy hányan mennek el szavazni, milyen lesz a részvétele. Nagyon-nagyon fontos tehát a választások kérdése. Láttuk mi is az, e- a, Láttuk, hogy hogyan folynak az előkészületek, és örültünk annak, hogy találkozunk egy olyan választási biztossal, aki végre életében először egy választást is megrendezhet. Köszönöm. Reporting. Köszönöm szépen, hogy beszámolt a misszióról. Két kérdésem van. Tudom, hogy mennyire fontosak a választások a teljes ország irányítása szempontjából. A Nemzeti Emberi Jogi Bizottságról szeretnék kérdezni a választások után. Fognak kell kinevezni majd itt biztosokat, és támogatják-e majd ezen bizottság munkáját, és milyen formában, hogyha igen. A másik kérdés, azt mondták, hogy számos jelölt esetében fennáll a gyanú, hogy nem értében megsítették az emberi jogokat. Ezekben az esetekben mondta valamit a kormány. A kérdésem az az önhöz, és remélem, hogy jól hallottam azt, amit mondott, az Európai Unió delegációja nyilvánosan elmondta-e azt, hogy azok, akiket emberi jogi szabályok megsértésével vádolnak, ők nem jelöltethetik magukat a választásokon, ezt elmondták-e? Válasz. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony! Az Emberi Jogi Bizottság szempontjából reméljük, hogy kineveznek majd biztosokat, hogyha a kormány felállt. A jelenleg a kormány nem ö, foglalkozik ezzel. Reméljük, hogy ez így lesz majd, és ehhez ragaszkodtunk is. Természetesen továbbra is támogatjuk majd a jó irányítást, illetve a béke folyamatot Nepálban, és ez az egyik olyan elem, ami majd része lesz a következő programnak, illetve annak, hogy milyen fajta támogatást adunk, főként kapacitásépítésre gondolunk, hogy erősek legyenek és függetlenek legyenek, hogy ez a bizottság megfelelő emberi jogi szervezet lehessen. Nyilvánosan nem beszéltünk arról, amit kérdezett, de minden egyes politikai kapcsolatunk során felvetettük ezt a kérdést, tehát a pártokkal is, illetve a kormányjal folytatott vitáink során is felvetettük ezt a kérdést. Szoros kapcsolatban állunk a nepáli EU misszió vezetőivel, és a teljes politikai palettával jelenleg mindenképpen azt szeretnénk, hogyha megtartanák a választásokat, és ahogy Lambert asszony is elmondta, ez a lényeg az egész folyamatnak. Fontos az, hogy mindenki meghallgass az Európai Unió véleményét és elmondhatom, és Lembert asszony is megerősíteti ezt, hogy hallgatnak ránk, és fontos szerepet játszhatunk a jelenlegi politikai uh, helyzetben. Az ilyenfajta üzeneteket folyamatosan átadjuk, de ezt látható a főképviselő asszony számos nyilatkozatában is. Elnök, köszönöm szépen. Önhöz is intéztek kérdéseket. Nos, úgy gondolom, hogy az egyik dolog, amit üdvözölhetünk, az az, hogy két korábban már elítélt jelöltet nem engednek a választásokra, de óvatosnak kell lennünk azzal kapcsolatban, amikor súlyos emberi jogi szabályok megsértésével vádoltak valakit, akkor azon személyek között senkit nem ítéltek el. Van egy személy, akit elítéltek kivégzések miatt, ezen kívül semmilyen más vizsgálat nem folyt. Tehát az a szabály, hogy ezek a személyek nem vetnek részt a választásokon, ez itt nem érvényes, mert itt büntetlenség van. De facto mindenki, aki súlyos mértékben megsértett az emberi jogokat, és akik ellen vizsgálat indult az Emberi Jogi Bizottság részéről, ők részt vehetnek a választásokon ez az a terület, ahol komoly aggájaink vannak, mert ez felveti a következő választások jogosultságát, legitimációját, és így, és így az alkotmányozó gyűlés jogosultságát és Az Emberi jogbizottság tekintetében felmerül a kérdés, hogy független lesz-e majd. Mindenképpen az a legfontosabb, hogy Nepálban létrejöjjön ez az emberi bizottság, és kinevezzék a biztosokat ne, ne párthovatartozás, párthűség alapján, hanem az alapján, hogy milyen mértékben vettek részt az emberi jogok megvédésében. A múltban azt láthattuk, hogy a biztosokat politikai hovatartozások alapján nevezték ki a politikai pártok és pontosan ezért nem volt független az Emberi Jogi Bizottság az emberi jogi kérdésekben, és ezért volt olyan gyenge, bármennyire is támogattuk, a kapacitás kiépítése továbbra is gyenge maradt pont emiatt. Számos incidens volt, erőszakos incidens, megsetették az eljárási szabályzatot, és különbözőek voltak ezek az incidensek, pártokon belüli erőszak is volt, Voltak erőszakos incidensek, amiket a szélsőséges pártok követtek el, amelyek bolykotálták a választásokat. Olyan esetek is voltak, amelyeket nem meghatározott, nem ismert csoportok követtek el. Úgy véljük, hogy ezen incidensek kivizsgálása és az elkövetők felelősségre vonása nagyon fontos lenne a választások szempontjából. So thank you again. And... Köszönjük ismét. November 19-én lesznek a választások, már nagyon várjuk, majd meglátjuk, hogy legközelebb november 27-én következő ülésünkön tudunk erről beszélni. A következő ajánlás, amelyet tett, azt is feljegyeztük. Köszönöm. Okay, now we come to our next agenda. Lássuk a következő napi rendi pontot. Egy véleménytervezetről fogunk beszélni. Az Európai Parlament és a Tanács irányelve, amely egy korábbi tanács irányelvet módosít. Miről szól ez? A nem pénzügyi információk közététele a gyártók és csoportok által. Most a másodjára beszélünk erről a véleménytervezetről itt a szakbizottságunkban. Berman úr szeptember 26-án már egyszer beszélt erről a témáról. Október 4-e volt a módosító a határideje, ezek meg is érkeztek, több kérdéssel is foglalkoznak ez. Például, hogy a e, beszámolási kötelezettség kiterjedjen a beszállítói láncra is, illetve Eh, hogy eh, hogyan, miként lehet érvényt szerezni az ebbéli kötelezettségeknek, az árnyék előadói, eh, árnyék előadók jövő héten Strasbourgban szerdán üléseznek, és november 26-án fogunk szavazni, december 17-én szavaz az illetékes bizottság, a jogi szakbizottság. Berman úr, most pedig várjuk a beszámolóját, hol tartanak a dolgok. Grzib úr, eh, lengyel eh, kollégánk eh, azért nem lehet itt, mert a függetlenség napját ünnepli otthon hazájában, csodálatos Lengyelországban. Berman úr, öné a szó. Köszönöm, elnök asszony. Grzib úrnak megbocsájtjuk távollétét, és nem is drámai, hogy nincs itt. A broad agreement among us. Mert alapvetően nincs köztünk véleménykülönbség ez ügyben, mi szerint a nem pénzügyi jellegű információk közététele alapvetően fontos, hogyha a globalizációt fenntarthatóvá kívánjuk tenni, amely a erőforrásokat, az embereket, általában a környezetet tiszteletben tartja. A beszámolók lehetővé teszik, hogy az emberek az információ birtokában fellépjenek, hogy nyomást gyakoroljanak az munkáltatókra, a kormányokra, annak érdekében, hogy szociális jogok, környezetvédelmi jogok tekintetében javítsanak a, a munkájukon. Az Európai Uniónak szerintem nagyon fontos szerepe lehet ebben. Ahogy említettem, alapvetően nincs komoly véleménykülönbség közöttünk. Legtöbben támogatjuk azt a gondolatot, hogy az egész ellátási ráncra ki kell, hogy terjedjen a beszámoló, beszámolási kötelezettség nem csak az utolsó cégre ebben a láncban. Az OECD és egyéb nemzetközi iránymutatások kell, hogy alkalmazandóak legyenek a tagállamok felelőssége az, hiszen meg kell bizonyosodnunk arról, hogy ezt az irányelvet betartják. Az Európai Bizottság javaslatai szerint nem csak az 500 embernél többet foglalkoztató legnagyobb cégekre kell, hogy kiterjedjen ez, hanem a nagy cégek bevet definícióját kellene alkalmazni, ez az a 250 embernél többet foglalkoztató és 40 milliós eurós forgalomnál nagyobb forgalma rendelkező cégek kellene, hogy ide tartozzanak. Self. Um, there are a few uh, good uh, addenda, good additions. A módosítók egy része igen pozitív. Gzsip Salafranca Maria Munyiz kollégák módosítói ugyanis azt javasolják, hogy másképp számoljanak be a cégek a, a fogyatékkal élőkkel kapcsolatos munkájukról. Szerintem ez üdvözlendő, főként a fejlődő országokban tartom ezt különösen fontosnak. Beszélnünk kell ugyanakkor ahogy ezt Piszep kollega is javasolja, hogy valamilyen eredményjelző tábla és közös normák segítségével összehasonlítsuk a különböző cégek, különböző tagállamok különböző cégeinek beszámolóit, hogy mit is várunk mi igazából ezektől a cégektől, és most fordulok ezen a ponton az Európai Bizottsághoz, hogy egy ilyen guidance board önök szerint fontos és szükséges-e. Kicsit attól tartok, hogy megint egy hogy egy ilyen egy irányító tanács, vagy bizottság, vagy szerv, vagy testület, vagy minek nevezzük, ez tulajdonképpen több embernek is munkát ad, de sok hasznot nem hajt. Biszep kollega a másik javaslata az, hogy három év után vizsgáljuk felül a jogszabályt, és esetleg valamivel szigorúbb indikátorokat alkalmazzunk. Strasbourgban lesz a lányék ülés, erre mindenkit meghívok. Ennyit szerettem volna röviden elmondani. So, who wants to take the floor? Köszönöm. Ki szeretne még hozzászólni? Jean-Jacques. Oui, merci, madame la présidente. Cher, Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák. Egy tucatnyi módosító indítványt nyújtottam be. Ezeket röviden átfutnám. Először is a, a arra vonatkozóan, hogy mire terjedjen ki a rendelet hatája, milyen cégekre, úgy vélem, hogy nem pénzügyi jellegű információkat milyen cég, a cégek éves jelentése tartalmazza. Úgy vélem, hogy a csoportok ilyen irányú tevékenységét is mindenképpen ellenőrizni kell. Úgy vélem, hogy a a cégek teljes tevékenységét kell értékelnünk, minden feltételezhető kockázatot figyelembe véve, figyelembe eh, kell eh, venni például a jogállamiság, a, a társadalom és a környezetre eh, kifejtett hatásukat, legyen az eh, eh, pénzügyi vagy nem pénzügyi eh, jellegű, illetve a cég konkrét tevékenységére vonatkozóan. A beszámolási kötelezettség kifejtésének javításával kapcsolatban a tagállamoknak a felelőssége, hogy hatékony rendelkezéseket hozzanak, léptessenek ebben annak érdekében, hogy az eh, rendelet, illetve az, az irányelv eh, alkalmazását eh, biztosítsák, legyen az jogi vagy közigazgatási, igazgatási. Hiszen ezáltal kell biztosítani, hogy mindenki számára hozzáférhető legyen ez az információ, legyenek azok akár igazságügyi, igazságszolgáltatás intézményei, avagy sem ami a, egy közös ö, keret, tehát egy, egy, egy, egy, egyfajta formátumban kellene a cégeknek ezeket az információkat közzé tenni, nem pénzügyi teljesítményre vonatkozó adatokat, úgy, ahogy például a, a helyi regionális normák is diktálják. Az Európai Bizottságnak egy orientációs bizottságot kell a nem pénzügyi információk vizsgálatára felállítani. Remettre un rapport au Parlement et au Conseil assorti d'éventuelles propositions législatives en ce qui concerne les informations non financières publiques. A nem pénzügyi jellegű információk közétételével kapcsolatban az ENSZ vonatkozó iránymutatásaira, illetve az OECD bevett normáira kell, hogy hagyatkozzunk, illetve a nemzetközi cégeknek van már erre vonatkozó bevált gyakorlata. Itt van például az üvegházhatás kiváltó gázok kibocsátása, a vízgazdálkodás, és így tovább, és így tovább, és így tovább. De Nagyjából ezekre a kérdésekre terjed ki az a tucatnyi módosító indítány, amelyeket benyújtott. Köszönjük, Bicep úr! Nicola Bernier a DigiMarkt-ból, illetve Jean-Philippe Rabin, amely ki volt vendégünk, nem tudom melyikük kér szót ezen a ponton. Merci, Madame la Présidente, Monsieur Bernier. Köszönöm, elnök asszony. Bernier úr sajnálja, de még nem tudott ö, időszakítani önökre. A belső piaci főigazgatóságból ö, érkeztem. Ö, a könyvviteli szabályokkal kapcsolat felelős osztályról. Nos, az irányelv javaslatunkkal kapcsolatban annyit mondhatok, hogy de euh, Monsieur euh, Sedman, Monsieur Sedman. <laughs> Merci. Euh, concernant le... Tehát egy konkrét kérdésre is reagálnék azzal kapcsolatban, hogy egy ilyen euh, board, vagy bizottság, vagy testület euh, euh, felálljon a és a nem pénzügyi információk közvetítővel kapcsolatos normákat kidolgozza. Hogyha jól értettem, amit amit Berman úr, illetve Bicep úr javasolt, maguk a nemzeti, illetve nemzetközi normákat sem használják, és ezért az Európai Bizottság dolgozzon ki egy olyan normarendszert, amelyet a cégek figyelmébe ajánlunk? Nos, valóban az Európai Bizottság természetesen a delegált aktusok alapján ilyesmit megteheti. A mikrofonon kívül megjegyzésekre reagál a hozzászóló. Az Európai Parlament egyéb szakbizottsága is egyébként erre vonatkozó hasonló javaslatokat tettek már. egy szakértői csoport, munkacsoport a jogszabály alkotási folyamat lezárótával felállhat az Európai Bizottság keretein belül, és ezt a munkát elvégezheti. Egyes módosítókkal kapcsolatban, ha megengedik, tennék pár megjegyzést. A hármas módosítóval kapcsolatban leányvállalatokkal kapcsolatos kivételt szeretnék megszüntetni, hiszen jelenleg pedig nagyon érdekes információkat szolgálhatnak ezek is. Az Európai Bizottságnak nem az volt a szándéka, hogy a leányvállalatok információt kizárja a konszolidált jelentésből, hanem a leányvállalatokat felment csak ez az irányú kötelezettség alól, hogyha az érintett információ már a konszolidált jelentésben egyébként is megtalálható. Tehát a, a az átfedések megszüntetését céloztuk ezzel, nem azt, hogy a leányvállalatok az irányelv hatája alól kikerüljenek. Ami a nagyvállalatok fogalom meghatározását illeti, egy új könyvviteli irányelvet fogadtak el június 29-én, amely a negyedik könyvviteli irányelvet iknenyelv helyét veszi át. Ez az irányelv egy olyan irányelvet módosít, ami már nem létezik, de hát igazából ez nem gond, mert a régi irányelv alapelemei szerepelnek, de hát fontos, hogy itt tisztában legyünk, hogy egy új irányelvet módosítunk. 2013 per 34-es, június 29-i dátumon elfogadott irányelvről beszélünk. A vállalatcsoportok fogalmának a meghatározása pedig, illetve nem vállalatok fogalmának meghatározása 250 főt foglalkoztató, illetve 20 milliónál nagyobb elbevételű cégekről gondoltunk. Oly. Berman úr mikrofonon kívül. Le,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 védzáradék vagy, vagy biztonsági mechanizmus is működik, az egyik például maga irányítás szintjén, hogyan szervezik magukat a cégek, un comité des administrateurs, euh, un... valamilyen felügyelőbizottság láthatja el ezt a biztonsági szerep, szerepet, vagy az FB egy bizottság egy albizottságáról is beszélhetünk. Ott vannak például az auditorok, amelyek a pénzügyelegű információt ellenőrzik. Ott vannak a részvényesek, akik ennek jóvá kell hagyniuk ezt az információt, tehát az idős beszámolót, és ezen kívül van még egy olyan jogi, igazságszolgáltatási vagy akár büntetőjogi eljárás is, amely garantálhatja ezeknek a szabályoknak a betartását. Így tehát azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy a cég könyvvitelével kapcsolatban és beszámolóval kapcsolatban nincs segítsenek az ilyen irányú információk ellenőrzését végző, csak ezt a célt szolgáló nemzeti szervezetek. Köszönöm szépen, elnök asszony, és természetesen óriási érdeklődéssel figyeljük ennek a jelentésnek a további alakulását. Köszönöm. Mr. Pillman. Bierman úr következik. Szerintem nyelvi problémával eh, volt dolgunk, így teljesen dekoncentrált vagyok. Az enforcement eh, az eh, pontosan hogyan fordítható. Szerintem nem csak a jogalkalmazásra van itt szó. Az enforcement ennél több, ez a, azt akarja, hogy érvényt szerzünk a jognak, nem alkalmazunk. A kettő fogalmilag el től. De a nyelvi problémákon túl Szívesen beszélnék még egy kicsit többet arról, hogy szükséges-e vagy sem, sem megtartani ezt a módosítót, amely hármasról beszélek, hármas módosítóról, amely a leányvállalatokra vonatkozó mentességet törölni. Hát majd, majd gondolkozom ezen, lehet, hogy a hármas módosítót viszonyjuk. Jean-Jacob eh, Bisseppel eh, annyira egyetértünk, hogy nincs is miről beszélni igazából. De az imént elfelejtettem elmondani, hogy, hogy a severe jelzőt használjuk több eh, módosító indítvány esetében is, amely a komoly vagy, vagy súlyos szóval írható legjobban, ami a komoly kockázatot akarja, e, igazából egy olyan megfogalmazás lenne jó, amely, e, amely nem kínál menekülőtet vagy kiskaput a, a e, cégek számára, hogy ez a legyen olyan könnyű kibújni. Köszönöm szépen, a jövő héten beszélünk majd az elnék előadókkal, a módosítókról, szerintem különösebb problémát ez nem jelent majd. our next agenda. Köszönöm szépen. A következő naprendi pontunk, ez eh, a kínzás eltörléséről szólna, viszont eh, nem tudjuk ezt megmutatni, mert a jelentéskészítő beteg lett, tehát a következő ülésünkön kell erről beszélnünk. Van egy pontom az egyéb kérdések eh, körében, ahol szeretnék önöktől tanácsot kérni. Ez a, a um, Alexander Pavlov kérdése. Gazdag szeméről van szó, aki Spanyolországban tartózkodik, menekült státuszt kért. A kazak biztonsági szolgált embere volt, és már olvastam erről korábban erről az esetről. Nem fogják visszatérni azt mondták, hogy nem tudkodik vissza Kazasztánba, viszont a spanyol legfelsőbb bíróság arról adott, hogy ki szolgáltatja őt, habár bizonyíték van arra, hogy súlyos bizonyíték vannak arra, hogy kínozni fogják, hogyha kiszolgáltatják Kazasztánnak. A spanyol minisztertanács alé kerül ezen személy esete. Brock úr az AFET elnöke támogatná azt, hogy küldjünk egy levelet a spanyol kormánynak, amelyben leírnánk azt, hogy a szemét ne küldjék vissza Kazasztánba. Ez egy sürgős eset, és szeretném megkérdezni azt, hogy egyetértenek-e azzal, hogy egy ilyenfajta levelet írjak. Úgy látom, hogy bólogatnak, senki nem ellenzi, akkor ezt fogom tenni igen, támogatják ezt a kezdeményezést, és ezzel le a mai ülésünket kicsit korábban. Köszönöm.